hogy egy ö, lengyel állampolgár kérésére Migelszki lengyel képviselő menteségének felmentésé ügyében egy ügyvédet bízott meg. Ezt az ügyet a jogi bizottság hatáskörébe utalom. A 43-as pont alapján Gurakis Danelis és Szerebakosz urak mandátumát megvizsgáltuk.